And we start? Elkezdhetjük. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Megkaptam mindenki a szavazókártyáját. Kérem, hogy a szavazókártyákat készítsék elő. A napirendi napirend elfogadásával kezdjük. Ahogy önök is tudják, két nagyon fontos szavazásunk lesz ma. A Maragall kollega jelentéséről a szavazást azonban a következő ülésre halasztjuk. Ha ez így mindenkinek megfelel. Köszönöm szépen, elnök asszony, nincs itt a szavazókártyám, kérem ezt vegye tudomásul akkor várhatunk egy kicsit majdnem, hogy elhozzák önnek. Áttérünk a második napi rendi pontra, a az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról van szó, hogyha nincs ellenvetésük, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük a tolmácsolást illetően ma francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, észt, litván, lengyel, szlovén, bulgár és román nyelven lesz tolmácsolás, és mint passzín nyelvek, a holland és a dán nyelveken lesz. Az interneten is követhetik az ülést, ugyanis webstreaming van. Még azt is el szeretném mondani, hogy a koordinátorok kal kapcsolatos döntéseket megkapták január 11-én és 12-én ezt elküldtük mélyben is önöknek, 14-ig semmiféle ellenvetést nem kaptunk a koordinátorok döntéseiről. Lesz két szavazásunk, de azt is tudják, hogy ezután két holland minisztert látunk vendégül, az első négy órakor fog érkezni, nevezetesen egy miniszter asszonyról van szó, és 16.45-kor jön az államtitkár. Természetesen az idővel jól kell gazdálkodnunk, mert még lesz a koordinátorok ülése is a miniszterek előadásai után ami a két szavazást illeti. Azt is el kell mondani, hogy az Európai Unió nagyon nehéz helyzetben van jelenleg, annélkül, hogy egy jelentős fellendülése lenne a kultúrának, az oktatásnak Európában, tehát ennélkül Európának nincs jövője. Éppen ezért a tanács természetesen fontos döntések előtt áll. A Schengeni problémákkal kapcsolatosan el kell mondani azt, hogy az Erasmus program második generációjánál tartunk. Itt az oktatás, a nevelés, a növekedés, témáját illetően nagyon nagyok a kihívások, nem lesz könnyű ezt az új generációt fejleszteni. De nem szabad elfelejtenünk mindezt akkor, hogyha az e- Európai Unióról beszélünk. A következő dolog, amelyről szeretnék szólni, az, hogy jövő szerdán a Soa emléknap lesz. Ez egy nagyon fontos esemény mellesleg nagyon jó dolog, hogy a parlament is elindított egy ilyen kezdeményezést kapcsolatban a zsidó közösségekkel. Az Európai Parlament is fontos szerepet játszik ebben a folyamatban, tehát ahogy mondtam, mm, szerdán 13 óra órától vagyis pontosabban 12.45-kor mondja az elnökasszony, a Menuhin teremben lesz egy megemlékezés. Most pedig elkezdhetjük ugye akkor a szavazást. Kez, elkezdjük a szavazást. Tehát akkor az ön szavazatát majd figyelembe vesszük. Tehát akkor elkezdjük a szavazást. Az első jelentés ről szavazunk. Ez az iskolai oktatás az euról jelentéstervezet, Dragicsi képviselőjé ez a jelentés. Ez egy nagyon érdekes jelentés november 12-én terjesztette elő, 228 módosítót terjesztettek be, nagyon sok kompromisszum született, megköszönöm a jelentéstevőnek és az ennyi jelentéstevőknek a munkát. Nem tudom, hogy Dragicsi kollega akar-e mondani még valamit, mielőtt elkezdenénk a szavazást, kérném szépen. Csak szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevőknek, a titkárságnak, hogy mindenki segített és támogatott engem a jelentésem elkészítésében. Tehát akkor kezdjük a szavazással, mindenkinek megvan a szavazókártyája. Hármas kompromisszum a jelentéstevőjé, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 51-es módosító következik a következő oldalon, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Átérünk a negyedik kompromisszumra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik az 57-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Áttérünk a 60-as módosítóra a következő oldalon. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5 kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 68-as módosító következik. Ez egy szóbeli módosítóval, a maragálféle féle módosítás tehát akkor e mellett szavaznak, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum a jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as módosító következik mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70, 79-es következik, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Áttérünk, nem, bocsánat, folytatni kell itt. A 80-as módosító következik, a Mayer-féle mellett, tehát a 80-asról van szó mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellett ellen tartózkodás talán elutasítottuk, de ezt le kell ellenőrizni elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem működik? De azt látjuk, hogy nyilvánvaló, hogy elutasítva, tehát ellene 19-en voltak. Következik a 82-es Julie Ward, mellette ellene tartózkodás, elfogadva, 83-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 92-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 107-es módosító a következő oldalon mellett ellen tartózkodás elutasítva. Következik a 108-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 109-es mellett ellen, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 110-es következik mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 111-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 112-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 114-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, következik a 115-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, Száz száz es módosító következik, mellett ellen tartózkodás elutasítva, száz húszas mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 120-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 122-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 123 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva, 131-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 134-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük le, az a kérés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Átérünk a 135-ös módosítóra mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as kompromisszum a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 138-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, úgy tűnik, de le kell ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 139-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 143-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 144-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 145-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 146-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 147-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, következik a 150-es módosító, adinolfi mellett ellen tartózkodás elutasítva, 151-es Maragall mellett ellen tartózkodás elfogadva, 152-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Következik a 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. A következő oldalon a 15-ös módosító, ö, bocsánat, kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 160-as módosító mellett ellentartózkodás elutasítva, 162-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Következik a 100 163-as a következő mellett ellen tartózkodás elfogadva. 164-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 165-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 166-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 167-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, de ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 167-es módosítóról, lezárom a szavazást. Igen, elutasítva. 17-es kompromisszum a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 18-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 175-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 174-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 177-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 178-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 179-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 180-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 181-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 184-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 185-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 19-es kompromisszum a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 24-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük le, rendben van, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, nem működött a gép. Még egyszer szavazunk? Kinél nem működik? Kérdezi az elnök asszony. Jó, elfogadva, elfogadva. Tehát 15, 11, 12 ellenszavazata. Következik a 187-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 188-as mellett ellen tartózkodás talán elfogadtuk, de ezt le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 188-as módosítóról, lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig áttérünk a 193-as módosítóra a következő oldal mellett ellentartózkodás elutasítva, 194-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 195-ös mellett ellentartózkodás elutasítva, 196-os mellett ellentartózkodás elfogadva, 197-es mellett ellen elutasítva, 20-as kompromisszum a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik. Tehát egy kicsit már túl fáradt vagyok, mondja az elnökasszony, a 205-ös módosítóra térünk át, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 208-as mellett ellen tartózkodás ezt ellenőrizzük le. Én úgy láttam, hogy elfogadtuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadva. Következik a 209-es módosító mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 211-es módosító mellett ellen tartózkodás. Hát talán elutasítottuk, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ugyanez. Tehát még ö, valaki ellene volt. Tehát itt valami, valamelyik szavazógép nem működik, úgy tűnik. Tehát akkor ellenőrizzük le, elutasítva. 21-es kompromisszum a jelentéstevői mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, következik a 22-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, következik a 220-as módosító mellett ellen tartózkodás. Talán elfogadtuk, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Hm. Lezárom a szavazást. Elnézést, de nem láttam a kezeket. Elutasítva, tehát nagyon nehéz, hogyha nem emelik fel a kezeiket. Következik a 222-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 221-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 223 mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, lezártam a szavazást. Tehát ezt elfogadtuk, mert plusz két szavazatot kell hozzászámolni, és következik a 224-es Adinolfi mellett ellentartózkodás elfogadva, 225-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 226 mellett ellentartózkodás elfogadva, 227-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 228-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, a, a preambulum bekezdés hármas módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva ötös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, hatos mellett ellen tartózkodás elutasítva, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadva, nyolcas, nyolcas mellett ellen tartózkodás elutasítva, tehát nem fogadtuk el elutasítva, egyes kompromisszum jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva következik a 19-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 22-es mellett ellen tartózkodás, ezt ellenőrizzük le a 22-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, hát nem volt világos. Elfogadva. 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ezek akkor megegyeznek, és át kell a 30-asra térnünk mellett ellen tartózkodás elutasítva, 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 33-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 36-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 37-es következik mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 38-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Következik a 39-es módosító, eh, szóbeli módosítóval együtt, mellett, ellen, tartózkodás ezt le kell ellenőrizni, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, és itt van az egyes módosító a bevezetőből mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a végső szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-an mellette egy tartózkodás volt, és négy ellenszavazat. Nagyon szívből gratulálunk az jelentéstevőnek, Dragicsi úrnak és az árnyék jelentéstevőknek is. Engedjék meg, hogy mondjak még valamit másodszorra, apa lett a jelentéstevőn, köszönöm szépen a munkáját, úgyhogy most már el is mehet, megengedjük. Most pedig áttérünk a következőre. Az én jelentésemről van szó. In report on poverty. Sorry. Hát a jelentésem a szegénység témájáról szól. Természetesen szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevőknek is a segítségükért mindenkinek köszönetet mondok, ez egy nagyon érdekes véleménytervezet szegénységről, a nemek közötti egyenlőség szempontjairól. Nagyon jól tudják önök is azt, hogy a Kulturális Bizottság a mainstreaming megközelítésen belül elfogadott már számos olyan jelentést, amelyek a nők szempontjából nagyon fontosak, és a szegénység témájáról fókuszáltunk most, továbbá a nők hozzáférése az oktatáshoz, neveléshez és egy fontos eleme ennek a véleménynek. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha egyre több nő venne részt a felső oktatásban, és fontos az is, hogy elfogadják a nők szerepét. Köszönöm szépen tehát mindenkinek, és most áttérünk a szavazásra. Kezdjük az egyes szavazat, szavazattal. Favor. 13-as tudom, mellette ellenne tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jill Evansről külön szavazunk az áldekérte így. Első részről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es. Mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Elnézést, csendet kérnék. Csendet kérnénk. Így nem tudunk beszélni. 18-as mellette, ellene Mellette még egyszer? Ellene tartózkodás. Elutasítottuk, de azért inkább ellenőrizzük. 18. 18. 18-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal. 19-es. Külön szavazzunk az áldekérte, így első részről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette. Mi történt? Nem, nem szavazunk. Ez csak nyelvi módosítás volt. Tehát 28 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Külön szavazunk 29-esről. Meg ö, szeretnék, hogy ellenőrzzük a 28-ast? 28. Megnyitom a szavazást, elektronikusan, lezárom a szavazást. Lehet, hogy valami eltévedt. Valami probléma volt. Nem működik? Így is úgy is elutasítottuk. 29. Külön szavazunk áldekérte első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-öshöz érünk, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 37-estől. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal. 38-as mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 39 mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 40-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as külön szavazunk a néppárt kérésére, első részről mellette ellene tartózkodást ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást az első részről. Elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 47-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Igen. Mert hogy döntetlen az eredmény. 48-as. Külön szavazunk az ALDE kérésére. Első rész mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 49-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A kettes kompromisszumról. Lehet, hogy valaki nem tette fel a kezét elnézést. 50-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 51. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 52. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 53. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 54. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás. Elnézést, külön szavazunk az eldekérésére, egy 58-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszumhoz érünk, a következő oldalon mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 72-esről. Elutasítottuk. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, az egyes, az egy elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, öt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig végszavazás következik magáról az állásfoglalás jelent tervezetről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 4-en ellene szavaztak. Köszönet mindenkinek, különösen az árnyék jelentéstevőknek. Időben sikerült lezárni ezt a szavazást is, úgyhogy Allora, we interrupt 10 uh, minutes. 10 perc szünetet tartunk, mert a holland elnökség képviselője 4 órakor, 16 órakor, 10 perc múlva érkezik. Akkor kezdjük majd. Köszönöm.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

Uh, dear colleague, we can start. I hope that they... Uh, Kedves kollégák, elkezdjük az üléset. Ülést van, aki ugye még, még kint van, de majd biztos, hogy visszajönnek a terembe. Allora, Nagyon nagy öröm számomra, és nagy megtiszteltetés, hogy üdvözölhetem Jett Büszemáker miniszterasszonyt, aki oktatási, kulturális és tudományügyi miniszter, nagyon nagy a hatásköre. Miniszterasszony, mi már találkoztunk számos alkalommal, volt egy fórum is, amelyet önök szerveztek meg néhány hónappal ezelőtt a fiatalok témájában, és nagyon nagyra értékeltem azt, hogy mennyire is érdeklődik azok iránt, a prioritások iránt, amelyek minket is érdekelnek. Szeretném elmondani a kollégáknak, hogy a miniszterasszonynal most lesz ez a találkozó, és aztán 16.45 órakor Martin van Rein egészségügyi, népjóléti és sportállamtitkár fog majd eljönni hozzánk hogy eszmét cseréljen, cseréljenek a kollégákkal, hogy elmondják a holland elnökség prioritásait, és válaszoljanak a kollégák kérdéseire. Szeretném azt is elmondani, hogy a, nagy örömmel látjuk azt, hogy a holland elnökség prioritásai nagyon is tudatosak e, ebben az átmenetben, amelyet az Európai Unió átél, és nagyon fontos e, elemeket vettek be a prioritásokba az oktatás területén, a felsőoktatás területén mi is azt kérjük a bizottságtól, hogy foglalkozzon ezekkel a dolgokkal, és most már ezt elég régen kérjük. Lesz egy téma a Skills and Jobs témában, és ezek, ezzel az önök programja is elég sokat foglalkozik 2016-ban, és lesz egy új agenda, kultúra és oktatás témában az EMPL és a KULT bizottságok közösen fognak megszervezni egy találkozót a felsőoktatási témában, az új lehetőségek, az új munkahelyek teremtésének a témájában valószínűleg a két biztos is részt vesz majd ezen a találkozón. Az is nagyon érdekes számomra, hogy a prioritások közé bevették a polgárság témáját, mint olyan, hogyan lehet például az iskolában az Európai Uniót tanítani. Dragici kollega írt erről egy jelentést, és ez a téma is nagyon nagy kihívás ma Európa számára, és fontos a párbeszéd ebben a témában is. Aztán van egy harmadik téma, amely nagyon fontos a prioritások között, nevezetesen a kulturális örökség érvényre juttatása, a kulturális örökség digitalizálása. Ez egy olyan téma, amelyel nagyon sokat foglalkozunk majd az elkövetkezendő hónapokban, az audiovizuális téren az új, újítások, az innovatív lehetőségek szintén fontos elemet jelentenek. Látjuk azt is, hogy milyen jelentős javaslataik vannak, ezek nagyon tudatosak, koncentráltak, és tudják azt is, hogy ez az év egy olyan év lesz, amikor is nagyon sok a kockázat, de nagyon fontos az előrehaladás és Európának ebben az évben. Megadom önnek a szót, aztán majd a kollégák fognak szólni. Köszönöm. Tisztelt elnökasszony, tisztelt parlamenti képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy itt lehetek ma a Kulturális Szakbizottságban. Igazán nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon, és a holland elnökség prioritásairól beszámolhatok. Először is azokkal a prioritásokkal kezdeném, amelyek az oktatásra vonatkoznak, ezután pedig áttérek a kultúra, majd a média témakörére. Mindenhol Európában az iskola, igazgatók, a tanárok és általában az oktatással foglalkozók szembe kell, hogy nézzenek azzal, hogy olyan világra kell felkészíteniük a gyerekeket, amelyeket sokszor maguk sem ismernek. A munkaerőpiac folyamatosan változik, egyre magasabb elvárásokat támaszt, igen összetett, bonyolult a társadalmunk, és önmagában véve a tárgyi tudás nem elég ahhoz, hogy a gyermekek érvényesüljenek a világban. Összetett problémákat kell majd megoldaniuk. Olyan világban élünk, amikor kreatív, pragmatikus emberekre van szükségünk, ugyanakkor rugalmasak kell, hogy legyenek, együtt kell, hogy tudjanak működni, és társadalmi, illetve polgári felkészültséggel, készségekkel is kell, hogy rendelkezzenek, hogy megállják a helyüket az Európai Uniós munkaerőpiacon. Így tehát kognitív és nem kognitív készségekkel is fel kell ruháznunk őket, és a közoktatásnak ezzel a feladattal kell megbirkóznia, mert csak így tudunk létrehozni olyan Európát, amely befogadó és megfelelőképpen működik. Az oktatás állami kompetencia, tehát nagyjából tagállami szinten kell megoldani a problémákat. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha összefogunk, akkor Európa még többet tehet a megfelelő, jog, megfelelő oktatásért, és hogyha megnézzük az oktatási monitort, illetve az és az éves növekedési jelentést, akkor láthatjuk a jelentkező problémákat. Az oktatásnak mindenféle tehetségre, mindenféle munkaerőpiaci kihívásra fel kell készülnie, és nekünk a tanács szintjén így kell fellépnünk. Meg kell néznünk az európai szemeszter eredményeit, és meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudjuk integrálni a polgárokat Európába az oktatás kapcsán, vagy az oktatás segítségével az elmúlt héten Strasbourgban az Európai Parlament és az Önök szakbizottsága felhívták a figyelmet a kultúrák közötti párbeszédre, illetve arra, hogy mennyire fontos a munkaerőpiac megfelelő fejlesztése. A miniszterek tanácsa is tovább fog majd foglalkozni ezzel a témával, és mindenkit biztosítatok afelől, hogy ez a holland elnökség prioritásai közé tartozik. A tehetséggondozás, a radikalizáció elleni fellépés, és harmadsorban pedig a migrációs problémák a három legfontosabb prioritásunk. Nézzük az elsőt, a tehetségek nevelését. A tehetségekkel kapcsolatban a tanács reformokat fog elindítani, hogy jobban össze lehessen majd hangolni az oktatást, a munkerőpiacot és a társadalmat. Ez a bizottság új készség stratégiájához illeszkedik majd. Két konferenciát is szervezünk a holland elnökség alatt. Az első élethosszig tartó készségek. Ezen a konferencián megpróbáljuk majd megvalósítani, vagy megvizsgálni azt, hogy a szakképző intézmények hogyan tudják felkészíteni a gyorsan változó munkaerőpiacra a fiatalokat, és megpróbálják majd előre megbecsülni, hogy milyen irányba is tart a munkaerőpiac kollégám, aki a foglalkoztatási politikával foglalkozik, szintén dolgozik majd ezen a témakörön. Tehát az oktatás és a munkavállalás, illetve a megfelelő készségek kifejlesztése lesznek a legfontosabb témák. A második konferenciánk a felsőoktatásra vonatkozik majd. Itt is a megfelelő készségekre fogunk majd koncentrálni az állandó változó, állandóan változó társadalomban és munkaerőpiacon megnézzük, hogy a felsőoktatás hogyan járulhat hozzá egy befogadó társadalom létrehozásához, ez lesz az egyik legfőbb témája ennek a konferenciának. Térjünk át a második fontos prioritásunkra, a radikalizáció elleni harcra. A párizsi szörnyű események után rendkívüli fontosságú, hogy a radikalizáció ellen fellépjünk. Meg kell néznünk, hogy a radikalizációnak milyen kihatása lehet a társadalomra és általánosságban az oktatásra. A miniszterek ezzel a napirendi ponttal is foglalkoznak majd. A múlt év márciusi párizsi nyilatkozatnak több fontos üzenete van, az oktatók szerepének megerősítése, illetve a médiák üzenetének összehangolása, ezen kívül a jó gyakorlatok cseréje, illetve az, hogy a tagállamok az imént említett témákat milyen politikai háttérrel kívánják megvalósítani. Reméljük, hogy a Párizsi nyilatkozat alapján elindult rendelkezéseket megfelelőképpen felül is tudjuk majd vizsgálni. Egyébként a társadalmak közötti párbeszédről szóló múlt heti Strasburgi napirendi pont is érintette ezeket a kérdéseket. Harmadik és utolsó prioritásunk a migrációs politika. A tanácsnak ezen a szinten rengeteg munkát kell még elvégeznie. Meg kell néznünk, hogy hol találhatjuk meg a megfelelő megoldásokat a migránsok integrálására az oktatás berkein belül. A legutóbbi tanácsülésen is fontos téma volt ez, még a luxemburgi elnökség alatt. Hogyha megnézzük az elmúlt hónapok eseményeit, akkor mindenki számára egyértelmű, hogy tapasztalatainkat a jövőben is meg kell osztanunk. Természetesen azt sem szabad elfelejtenünk, hogy kulcsfontosságú kihívás a társadalmi befogadás. A migránsok itt állnak közöttünk, itt élnek közöttünk, és hogyha megfelelőképpen integrálódnak, akkor segíthetnek Európa közös továbbépítésében. Remélem, hogy kapok majd kérdéseket, ezekre szívesen válaszolok. Úgy gondolom, hogy lezárhatjuk az oktatási témakört, és még a kultúráról, illetve a média szerepéről szeretnék néhány szót szólni. a művészet, az audiovizuális kultúra és közös kulturális örökségünk tulajdonképpen azt mutatja, hogy kik vagyunk mi, miben hiszünk, és mi az, amit megvédünk, mi az, amit fontosnak tartunk. Ez tehát a hallható, látható és kézzel fogható valóság, amely nem csak az egyformaságunkat, hanem a különbségünket is mutatja. És megint csak a befogadást tartom rendkívül fontosnak. Ezen kívül azt, hogy a kultúra az Európai Unió minden egyes polgára számára hozzáférhető és elérhető legyen. A kultúra tekintetében tehát az online hozzáférhetőségre, illetve az európai kulturális örökség védelmére és terjesztésére szeretnénk koncentrálni. Konferenciát rendezünk például a kulturális gyűjtemények digitalizálásával kapcsolatban, és reméljük, hogy az elnökség alatt tanácsi következtetéseket is meg tudunk majd fogalmazni május 31-i tanácson a digitális kultúrával kapcsolatban, illetve az Európeána kezdeményezéssel kapcsolatban, amely közös európai örökségünk védelmére vonatkozik. 35 millió műtárgyat sikerült már digitalizálni különböző gyűjteményekből, és rengeteg művész, illetve a művészettel foglalkozó szakértő dolgozik ezen a projekten. Így reméljük, hogy szélesebb körben lesznek majd hozzáférhetőek ezek a műalkotások, amiket összegyűjtettünk az Európeánál digitális műkincs gyűjteményben. Ezzel kapcsolatban működnek már kísérleti projektjeink, többek között az első világháború témakörében, és azt is vizsgáljuk, hogy az Európeánát hogyan lehet felhasználni az oktatás keretein belül. Az Európeánának így tehát új szerepkörei is lesznek, és én ezt személy szerint nagyon fontos kihívásnak tartom. Szeretnénk a tagállamokat is jobban bevonni a munkába, hiszen az Európeánál alapítvány önmagában nem tud minden problémát megoldani. A műtárgyak és a kulturális örökség digitalizálása a tagállamok számára is fontos, és amennyiben ezt a projektet szeretnénk továbbvinni, akkor a tagállamok segítségére is számítunk. Ami pedig a finanszírozást illeti az Európai Unió éves támogatásától függ egyelőre ez a projekt, illetve a tagállami finanszírozástól. Reméljük, hogy a tanácsi következtetésekben majd egy sokkal előreláthatóbb és hosszabb távú finanszírozásban is meg tudunk egyezni. Május 31-én lesz tehát ez a miniszteri tanács, és reméljük, hogy Öttinger biztos is kifejezi majd, hogy mennyire fontosnak tartja ezeket a témákat. A mai napon pedig az önök véleményét várom az Európeánával kapcsolatban. Amikor az Európeánál elindult, akkor a parlamenttől komoly támogatást és lelkesedést láttunk, reméljük, hogy ez a támogatás megmarad a jövőben is. és mindez átvezet a második prioritásunkhoz, az audiovizuális média kérdéséhez. Nos, hogy mik az elnökség tervei ebben a témakörben? Mi is, mint ahogy a parlament is egyelőre a bizottság véleményére mhm. vár, hogy az audiovizuális médiáról szóló irányelv felülvizsgálata, hogy halad, hát erre valószínűleg tavaszig még várnunk kell. Ezután tudjuk majd elindítani a fontos kérdésekről a vitát, például a szerzői jogról szóló vitát, a digitális belső piacról szóló vitát, a digitális belső piacot természetesen a szó legszélesebb értelmében kell érteni. Az Amsterdami konferencia eredményeit is figyelembe fogjuk majd venni a tanácsi ülésen, és mindenképpen hangsúlyozzuk azt, hogy az audiovizuális kultúrának és médiának túl kell lépnie a határokon. Közös európai kultúránk van, így tehát meg kell ezt osztanunk. Egyébként az Európai Unió kulturális politikájának ez nagyon régóta fontos prioritása. A digitális forradalom természetesen új lehetőségeket indított el a kultúra terjesztésére, például a fiatalok irányába. Most már nagyon sok szereplője van ennek a piacnak, a telekommunikációs cégek, az online lehetőségek és számos más új stratégia. Nekünk, politikai szereplőknek meg kell vizsgálnunk saját politikai eszközeinket, hogy ezek mennyire megfelelőek a mai digitális világban. Még nem tudjuk, hogy a parlament és a bizottság hogyan fog mindezekről a kérdésekről vélekedni, de azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy a kultúra rendkívül fontos, a média rendkívül fontos szerepet játszik, hiszen tulajdonképpen ez az Európai Unió arca, egy olyan Európai Unióé, amelynek szabadnak és demokratikusnak kell lennie. Személy szerint meg vagyok róla győződve, hogy az Európai Uniós politikáknak a jövőben ez kell, hogy legyen a vezető szála, és személy szerint mindent megteszek majd annak érdekében, hogy ezeket a célokat el is tudjuk érni. Hölgyeim és uraim, várom a kérdéseket, szívesen vitázok ezekről a kérdésekről, és remélem, hogy a jövőben remekül együtt tudunk majd működni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a javaslatait is, ezek is teljes mértékben megfelelnek a mi elvárásainknak. Számos olyan témáról szólt, amelyekkel kapcsolatosan már vannak jelentések is, amelyekkel kapcsolatban meghallgatásokat tervezünk. Például az interkulturális párbeszéddel kapcsolatosan, oktatás témájában szintén tervezünk számos találkozót. Fontosak a kulturális javakhoz való hozzáférés, aztán az új numerikus kihívásoknak való megfelelés. A múlt héten Strasbourgban elfogadtunk egy jelentést is, a különböző munkatervezetekről. Lesz egy meghallgatásunk nem sokára a migráns kérdésről. Volt egy nagyon fontos workshop, amely a radikalizáció megelőzésével foglalkozott. Aztán ott van a modernizálás kérdése a felsőoktatásban, hogy ez inkluzívebb legyen tehát ezek a témák nagyon-nagyon fontosak. Fontos Európában a felső oktatás fejlesztése. Most a kérdezők következnek. Először a koordinátorok szám, számukra három percet adok, és utána a képviselők következnek egy-két percben. Frájan. Először, először is köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött ma hozzánk, és az elnökség fél éves terveiről beszélhetünk önnel. Nos, az ön által említett pontok a mi tevékenységeinknek is a középpontjában állnak. Szeretnék néhány további részletet megismerni ezen fontos kérdésekkel kapcsolatban, mert olyan témákról van itt szó, amelyekben mi ösztönző hatással lehetünk, koordinálhatunk Európai Uniós szinten. De nagyon sok téma jelenleg a tagállami hatáskörben van, és ezért például az integráció, a menekültek integrációja, a migráció, a radikalizáció, megelőzése, ezek olyan kérdések, amelyek elsősorban tagállami hatáskörök. Milyen módszerrel szeretnék a tagállamokat meggyőzni arról, hogy többet tegyenek? Eddig elég különböző volt a készenlét az egyes tagállamok részéről arra, hogy konkrétan fellépjenek és foglalkozzanak a problémákkal. Ezt szeretném megtudni. Ezen kívül a megközelítést jónak tartom, hogy az oktatásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatalok munkanélkülisége tekintetében. Mire van szükség a munkaerőpiacon, milyen alapkészségekre van szükség? Ami az alap kutatást illeti, és az oktatás alapvető ismereteit, ezt sem szabad kihagyni. Pont most készítünk egy jelentést arról, hogy az EU-ról az iskolában hogyan lehet beszélni, hogyan lehet az európai alapértékeket és ismeretanyagot az iskolákban továbbadni. Az Európai Unió ezt persze önmagában nem teheti meg, az tagállamokra is rászorulunk, és ebbe az irányba szeretnénk a hangsúlyt fektetni, hiszen jelenleg felismertük, hogy milyen komoly veszélye van annak, hogy az EU széteshet akár. És ezért nagyon fontos, hogy az európai értékek és Európa, az Európai Unió jelentősége minden egyes polgár számára az iskolákban, vagy általában a tovább, továbbképzési vagy más területeken egyértelművé váljon. Az Európai Digitális Könyvtár az Európeána területén nagy örömmel hallottam, hogy valóban szükség van az Európai Parlament támogatására, és mi állandóan foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet megfelelően finanszírozni a digitális könyvtárat. Közben a tanácsnál nem mindig könnyű ezt elérni, hiszen gyorsan azt a reakciót kapjuk, hogy a kultúra az tagállami hatáskör, mennyit kell az Európai Uniós költségvetésből erre elkülöníteni. Nos, én örülök annak, hogy a tanács támogat minket ebben a köztes felülvizsgálat éppen esedékes, és ezzel kapcsolatban az előkészületekben örülök annak, hogy a holland elnökség támogat minket ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szabin. Most pedig az SND frakcióból következik a képviselő. Petra Kamerevet. Köszönöm, miniszterasszony. Én magam is nagyon örülök annak, hogy eljött ma hozzánk, és a prioritásaikat ismertette velünk az elnökség fél évével kapcsolatban. Minden egyes témára most nem szeretnék visszatérni, mert rendkívül sok mindenről beszélt, de két dologra szeretnék most visszatérni. Nagyon örülünk annak, hogy kiemelte, hogy a kultúra és a média már önmagában is érték, és mindenképpen szükséges a sokszínűsége ahhoz, hogy a demokrációnk jól működjön, és nem önmagában jelent ennek az értéke jelentőséget, hanem ennél sokkal tágabban kell megközelíteni az értéküket a demokráciánkban, és ezért mindenképpen megerősítésre szorulnak. Örülök annak, hogy ezt az álláspontot ilyen egyértelműen képviseli, és remélem, hogy ezt a tanácson is megteszi, mert rendszeresen láthatjuk, hogy annak függvényében, hogy éppen kivel beszélünk, hogy gazdasági vagy iparpolitikusokkal beszélünk, hát gyakran megfeledkeznek erről a kultúra vagy a média jelentőségéről. És például a médiával kapcsolatban inkább az iparpolitikai következményekről beszélnek, nem pedig arról, hogy ennek a demokrácia szempontjából, vagy mint érték szempontjából milyen jelentősége van, a sokszínűség szempontjából is akár. Ezért kérném, hogy ennek megfelelően kommunikáljanak erről a kérdésről. Azt gondolom, hogy talán nem a holland elnökség alatt, persze az is nagyon jó lenne, de az audiovizi, audiovizuális média szolgáltatások irányelvvel kapcsolatban mindenképpen még sok munkánk lesz idén, és szeretném, hogyha erre az aspektusra még nagy figyelmet szentelhetnénk, a médiaszolgáltatás irányelvvel kapcsolatban is nem szabad erről megfeledkezni, és általában a média konvergenciája nagyon fontos nem csak iparpolitikai, hanem demokratikus és elméleti szinten is. Még egy további kérdésem lenne. Biztos tudnak arról, hogy itt a szakbizottságban több jelentésben kihangsúlyoztuk, hogy 2018-at szeretnénk, hogyha az európai kulturális örökség éve lenne Tudjuk, hogy ez legalábbis részint a tanácsnál elég különböző fogadatásban részesül. Nos, egy ilyen év, ez nem csak önmagában erről az értékről beszélne, hanem ennek nagyon nagy hatása lenne a foglalkoztatásra, az idegenforgalomra, a növekedésre az Európai Unión belül. És ezért gondoljuk azt, hogyha ezt az évet megszervezhetnénk, akkor az ilyen jellegű értékek megerősödhetnének. Azt gondoljuk, hogy a bizottságnál a hangulat nem teljesen pozitív, nem igazán veszik jó néven ez ilyen jellegű évnek a megtervezését, és itt nem igazán a foglalkoztatástól vagy a gazdasági növekedéstől függ ez. Nos, a kulturális szakbizottság számára nagyon fontos lenne, különösen a tagállamok szempontjából, amelyek már részint erre fel is készültek, hogy valóban ezt az évet megszervezhessük, és ezért lenne nagyon fontos, hogy a tanács is megfelelően támogatná ezt az ötletet, és valóban egyértelműen kiálljon amellett, hogy 2018-ban az európai évet így tudjuk megszervezni, ez nagyon hasznos lenne. Köszönöm szépen, Petra Helga, Helga Trupper következik. Petre Minuti. Három percben. Um, yes, thank you very much for... Uh... Köszönöm szépen, köszönjük a lehetőséget, hogy meghallgathattuk, hogy kérdezhetünk, elmondhassuk a véleményünket, és felhívhassuk a figyelmét néhány dologra. Az Európeana projekt engem nagyon érdekel, és készítünk is erről jelentést. Az lenne egyébként a kérdésem, hogy uh, van-e ön szerint lehetőség arra, hogy minél hamarabb megtaláljuk a finanszírozást, hogy ne csak egy évre előre legyen finanszírozás, hanem legyen egy hosszú távú finanszírozási lehetőség, hogy meg tudják-e győzni az érdekelt feleket arról, hogy az európai költségvetésből kellene finanszírozni az Európeánát, és hogy ez mindannyiunk számára fontos. Az MFM félidős felülvizsgálata kapcsán lehet, hogy ön is hallotta azokat a plegykákat, hogy az Európeána is esetleg részévé válhat a költségvetésnek, hát reméljük, hogy ez így van. A radikalizáció kapcsán is szeretnék, szeretnék feltérni egy kérdést. Nagyon fontos az, hogy az iskolákban a vallásos nevelés, vagy egyfajta vallás ismereti nevelés legyen, amely nem kötött bizonyos vallásokhoz. Tehát arra gondolok, hogy a gyerekek ismeretekkel rendelkezzenek a különböző vallásokról. Azt például már tanulmányok bizonyítják, hogy azok a muszlim nők, akik ebben dolgoznak, nagyon sok esetben megakadályozhatják a radikalizációt. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy a Korán nyitott ismeretéhez és értelmezéséhez hozzáférhessenek, és ne csak a legszűkebb értelmezés jusson el hozzájuk, ami radikális értelmezés. Tehát ezeken a merev korán, értelmezések, korán értelmezéseken túl nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférhessen a Korán egy szélesebb értelmezéséhez, és a nők ebben rendkívül fontos szerepet játszhatnak. Köszönöm szépen, Helga.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 elnökség idejében volt egy lehetőség arra, hogy a, az adott elnökség a saját országát is egy kicsit előtérbe helyezzi az adott hat hónap során. Önök ezt tervezik Hollandiával? Néhány évvel ezelőtt az önök országában jelentős mértékben csökkentették a kulturális kiadásokat. És a harmadik kérdés, hogy folytatják -e a statisztikákat Tehát ezek olyan sta, statisztikák, amelyek a, általánosában foglalkoznak az oktatással, a kultúrával, a különböző kulturális előadásokkal, és általánosságban ö, Európának most önmagát kell ö, reklámoznia, vannak-e erre esetleg megfelelő eszközök, hogy világszinten Európa láthatóbbá váljon? Diakonú kollega következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Először is szeretnék önnek gratulálni. Ön minden fontos témával, témát érintett, amely témák minket is érintenek, beszélt az Európeánáról, a kulturális örökség kérdéséről. De szeretnék valamit önnek mondani. Nincsen a felől semmiféle kétségem, hogy a radikalizálás elleni fellépés fontos lesz az önök számára, aztán a migráns kérdése is foglalkoznak, de ez én azt hiszem, hogy nem lesz elég. Az európai értékeket reklámozni kell, egész egyszerűen előtérbe kell helyezni. Azt kértem, hogy egy percben szólaljanak fel. Evans kollega. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadást. Örülök annak, hogy az oktatásra került a hangsúly. Épp ma szevasztunk meg egy rendkívül jó állásfoglalást arról, hogy a, az oktatásnak milyen nagy jelentősége van a szegénység elleni küzdelemben és a nemek közötti egyenlőség kialakításában. Nos, a felvetett kérdésekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy közös célunk az, hogy aktívan bevonjuk az embereket a civil társadalmi szervezetek munkájába. Ahhoz, hogy elérhessük ezen embereket, a saját nyelvükön kell hozzájuk szólni, gyakran a szószoros értelmében. Én Walesből jöttem, kétnyelvű területről, és korábban a kisebbségi kultúrákról és nyelvekről is megszavaztunk egy állásfoglalást, és azt gondolom, hogy a jelenlegi kihívások fényében, amelyek az EU-ra várnak, nagyon fontos ez a tényező. Szeretném tudni, hogy önöknek mi a megközelítésük ezen kérdésekben. Julie Ward elnézést az Egyesült Királyság képviseletében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen sokat beszéltek a kultúra közi párbeszéd állásfoglalásáról. Ennek én voltam a fő előadója, és a múlt héten nagy többséggel sikerült a módosítókkal megszavazni, ennek, erre én nagyon büszke vagyok. Szeretném kiemelni, hogy nagyon pozitív képet alkotok a fiatalokról és arról, hogy milyen potenciált jelentenek a társadalmainknak. Nagyon jól tudjuk, nagyon jól tudják ők, hogy hogyan kell együtt élnünk, és nem a gyűlölködésre születtek. Észak-nyugat Angliában vettem részt a hétvégén egy fiatal fiatalok egyfajta parlamentjében, és kampányt készítettek a fiatalok arról, hogy educate, don't hate, azaz oktatni kell, nem pedig gyűlölködni. Szeretném tudni, hogy az oktatás legyen az formális vagy informális, önök szerint milyen platformot jelenthet számukra azért, hogy önmaguk között is összetartóbbak legyenek, hiszen nagyon sok különböző háttérből, akár etnikai háttérből érkeztek ezek a fiatalok, és közben nagyon érdekli őket az, hogy a fogyatékkal élőket illető gyűlölködés, vagy az LGMTI iránti gyűlölködés honnan ered, és hogyan lehetne formális oktatásban ezen jelenség ellen fellépni. Köszönöm, mondja az elnök. Jiménez Ferbat, de most közben megérkezett a miniszter úr, szeretném üdvözölni őt. Szeretnék én is gratulálni önnek, miniszterasszony, a beszámolójáért és az Európeána projektért. Azt hiszem, hogy igenis eljött az idő, hogy egy európai vitát nyissunk meg az erőteljes európai identitásról. Hallottuk a különböző kommentárokat, és most már azt kellene megnézni, hogy hogyan lehet összekapcsolni a különböző történelmi eseményeket, hogyan lehet a történelmünket és az új migránsok köz, közötti kapcsolatot összekapcsolni. Sojtrova asszony következik. Köszönöm szépen, miniszterasszony. A holland oktatási rendszer végtelenül érdekes, és egy nagyon jó színvonalú, oktatási rendszer. Itt elsősorban az innovációra szeretnék utalni. Az önök elnöksége során mindenképpen ki kell emelni ezt. Ön néhány elemre utalt már, de én a következő kérdést szeretném feltenni önnek utalt arra, hogy fontos felvenni a harcot a radikalizmus ellen meg kellene nézni, hogy melyek azok az államok, amelyeknek ezekkel a kérdésekkel foglalkozniuk kell. Tehát ez egy olyan kérdés, amely prioritást élvez az elnökség során. A parlament és a mi szakbizottságunk szintén fontosnak tartja ezt a prioritást. Beszélt az Európána projektről. Fontos az, hogy a cseh külügyminiszter is támogatja ezt a projektet számunkra. Ez a digitalizálás hozzájárul az európai identitáshoz is. Köszönjük szépen. Most pedig közte kollega következik. Miniszter asszony, köszönjük az előadását. Nagyon örültem annak, hogy célként tűzte ki a munkájuk szempontjából az inkluzív társadalmat, a befogadó társadalmat. Ez nagyon fontos aspektus. Mindenek előtt a részvételt kell megerősíteni az oktatás kapcsán, és a menekültekkel kapcsolatban nem csak az a cél, hogy a menekültek alkalmazkodjanak, hanem meg kell nézni, hogy a társadalomban milyen szerepet vállalhatnak, és ebben az oktatásnak nagyon nagy szerepe van. Három pontról beszélnek. Az egyik az, hogy a társadalmi egyenlőtlenség óriási Európában. Önök fontosnak tartják-e a féléves elnökségük során azt, hogy hangsúlyt helyezzenek arra, hogy az oktatásnak milyen szerepe lehet abban, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeken csökkentsünk Európában. Sok oktatási folyamat arról ismeretes, hogy a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő ö, emberek az oktatásban is hátrányos helyzetbe kerülnek. És ö, azok, akik terroristává válnak, ö, van, hogy szegények születnek, szociális, társadalmi, politikai szempontból is ö, a, mellékes helyzetbe kerülnek, tehát az oktatásnak ebben nagyon nagy jelentősége lehet. A második kérdés az egész életen át tartó tanulás, de sajnos kikapcsolódott a hozzá a felszólaló mikrofonja. A mikrofon nem működik, ezért a tolmácsolást nem tudjuk biztosítani. Nos, az idősödő társadalomban is nagyon fontos kérdés az, hogy az oktatás, egész életen áttartó oktatás, hogyan alakul a jövőben. Köszönöm szépen, Luigi Morgano. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony, köszönöm szépen. Miniszter asszony a bevezetőjében két konferenciára utalt. Az egyik, amely a képességekkel foglalkozik, és a másik pedig a felsőoktatással foglalkozna. E-, engedje meg, hogy aláhúzom, mennyire fontosak ezek a témák, fontosak a képességek, a kompetenciák, és fontosak a jó tapasztalatok, a jó gyakorlat. Ez, ezek a választások természetesen fontosak, és kapcsolódnak az inkluzív ö, társadalomhoz. Aztán Szeretnék arra is utalni, hogy a kultúrák közötti párbeszéd mennyire fontos, ön ezt is említette, továbbá az Európeána projektet. A kulturális, interkulturális párbeszéd az identitás szempontjából is végtelenül jelentős. Azonban van egy gyenge pont is, nevezetesen, hogy olyan jogszabályok léteznek, amelyek nem mindig tesznek minden végrehajtást lehetővé. Petra kollega nőm utalt arra, hogy 2018 a az európai kulturális év lehetne, ezzel én is egyet értek, ezt én is támogatom, és a bizottság szintén, szintjén is ki kell állni emellett, a javaslat mellett. Bur kollega. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Nagyon sok um, információs kampány működik az Európai Unióban, és természetesen a finanszírozásról is kell beszélni, és beszéltünk arról is a múlt heti szavazás kapcsán, hogy uh, tanítani kell az EU-t az iskolában. De nem tudom, hogy a brexites referendummal mennyire cseng össze az Európai Unió tevékenysége, illetve hogy már kitűzték a népszavazás dátumát, ezt nem zavarja be a mostani kampány? Okay, thank you. The last one is the grammaticakis. One minute. Εγώ χάρηκα γιατί η υπουργό ήταν πολύ σύντομη και περιέλαβε όλα. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy röviden, ugyanakkor informatívan szólt hozzá a miniszterasszony. a kulturális szakbizottság és az elnökünk is nagyon sok esetben úgy tartja, hogy az Európai Bizottság nem mindig megfelelően lép fel a kulturális kérdésekben. Ön egyébként a szerzői jogi kérdésekre igen helyesen utalt, és tudjuk, hogy ezek a kérdések még mindig függőben vannak. És nem tudjuk, hogy az ezzel kapcsolatos felülvizsgálatra mikor tesznek majd pontot mi történik azokkal a programokkal, amelyek sikeresek voltak. Például itt van az Erasmus, ami mindig is sikeres volt, mégsem egyértelmű ennek a folytatása, mit lehetne tenni, hogy ezt folytatni tudjuk. Köszönöm szépen minden kollégának. Ahogy látja a miniszter asszony, nagyon, sok, nagyon nagy az érdeklődés a beszámolója iránt és a holland elnökség prioritásai iránt. Nagyon sok a kérdés, valószínűleg nem fog tudni minden kérdése válaszolni. Nincs is nagyon sok időnk a válaszokra, mert itt van velünk Van Rein miniszter úr már, úgyhogy talán 10 perc alatt le tudná zárni akkor a kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nagyon sok kérdést tettek fel a kollégák. Megpróbálom csoportosítani ezeket a kérdéseket. És megpróbálok azért néhány kérdésre konkrétan válaszolni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan voltak azok, akik egy nagyon fontos feladatra hívták fel a figyelmet, ez pedig az oktatás. Igen, az oktatás azért is van, hogy az új fiatal generációk a szolidaritás szellemében nevelkedjenek és nőjenek fel. Nagyon fontos a szolidaritás és elsősorban az egyenlőtlenség elleni harcunkban. Nagyon sokat tettünk már. Ugye ott van az Education and Training Monitor a tanácson belül, egy világos üzenetet fogunk továbbítani az európai szemeszter keretén belül. De természetesen nem csak az oktatás, hanem a kultúra is az, amelyel ö, ö, be tudjuk bizonyítani azt, hogy milyenek is, és mik is a mi értékeink. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szociális párbeszédet fenn kell tartani, és a politikusoknak nagyon nagy szerepük van ezen a területen. Fontos az oktatás, ahogy elhangzott, de a párbeszéd nélkül ez sem működik megfelelő módon. Azt hiszem, hogy az Erasmus plusz projekt, program szintén lehetővé teszi a kultúrák közötti párbeszédet, a társadalmi párbeszédet. Ezáltal megtaníthatjuk a fiataljainknak, hogy érdeklődjenek a többiek iránt is, legyenek szolidárisak, hogy a tapasztalataikkal cseréljék ki egymással, hogy tanuljanak az egyik a másiktól. Miniszterasszony, megvannak az eszközök ezen szép célok megvalósítására. Ugye ott van, ahogy említettem, az Erasmus Plus program is, aztán ott vannak a koordinációs módszerek, a koordináció, az együttműködés, a tanácson belül megvan a lehetőség, hogy politikai ösztönzést is adjunk ezeknek a folyamatoknak. Akik elkötelezik magukat, azok valóban kötelezik el magukat. Arra is szükség van, hogy a tanácson belül legyen bátorságunk a legnehezebb vitákat is lefolytatni. Sokan önök közül ugye elmondták, hogy milyen nagy kihívás a radikalizálódás azt hiszem, hogy az egyik első feladata minden oktatónak, minden pedagógusnak, de a politikai felelősöknek is, a tanácsnak is, az, hogy a legnehezebb kérdésekről is tárgyaljanak egymással, és, meg, és biztosítom önöket arról, hogy ezt meg is fogjuk tenni. Továbbá. Az egyenlőtlenségek ellen is fel kell venni a harcot, erről is volt szó. Ugye van, aki inkluzív megközelítésről, pozitív megközelítésről szólt én akkor, amikor találkozom a fiatalokkal, én mindig pozitív beszédet tartok nekik. Mint oktatásügyi miniszternek nagyon sokszor lehetőségem van találkozni a fiatalokkal. A fiataloknak nagyon sok új ötlete van, és Európának is nagyon sok mindent kell nyújtania a fiataloknak. De ismétlem, ez egy olyan téma, amely a tanács asztalán ott van, és a nehéz kérdésekről is igen vitatkozni fogunk. Trüppel asszony arról szólt, hogy a nők szerepét is húzzuk alá e, a vitákban. Igen, a jó gyakorlat, a jó tapasztalatokat mindenképpen figyelembe kell venni. Ezek a jó tapasztalatok példát kell, hogy jelentsenek számunkra. Hozzátenni még azt, hogy együttműködök Van Rijn kollégámmal is, akivel mindjárt találkoznak. Ő foglalkozik az ifjúság politikával, a mellesleg a párizsi nyilatkozat az oktatásügyi miniszterek nyilatkozata volt de ugye itt nem csak az oktatásról van szó, hanem a szülői felelősségről, a fiatalok képzéséről, és így tovább. Tehát nagyon sok más téma is van, amelyről majd hallunk. Diakonú képviselővel teljes mértékben egyetértek abban, hogy a oktatás fontos a radikalizálódás elleni harcban, de önmagában nem elég nem lehet a teljes felelősséget csak is az oktatókra hárítani. A szociális problémákat nem lehet az oktatókra, csak az oktatókra hárítani. Megvannak a nemzeti hatáskörök, de természetesen le kell vonni a konklúziókat a különböző tagállamokban ott van az ifjúságpolitika, a biztonságpolitika, a vallásos szervezetekkel való kapcsolatok. Tehát mindenkit be kell vonni, minden szereplőt be kell vonni e- ezekbe a folyamatokba. Mindez azt is jelenti, és itt most eh, Panara asszonyhoz szólok, nem tudom, hogy jól ejtettem a nevét. Azt szeretném mondani, hogy természetesen e, e, fel kell ismernünk, és el kell ismernünk a kulturális különbségeket, de azért, hogy, hogy megfelelő módon tudjunk vitatkozni a témában, hogy a közös kulturális értékeket megtaláljuk, az integrációval tudjunk foglalkozni, Jimenez asszony a migráns áramlatokról is beszélt. Ismétlem, hogy nem fogjuk elkerülni a legnehezebb témák megvitatását, de talán fontos az is, hogy jobban értékeljük az kultúrák közötti folyamatokat. Fontosak a szociális kapcsolatok, a migránsok, és a tagállamok, a befogadó államok és polgárok között. Tehát a kultúrák közötti párbeszéd az egyik prioritás, mert már elég régóta, és 2015-2018-ra ez az egy, egyik első számú prioritás. Más kérdések is elhangzottak a kultúra témájában Morgano úr is tett fel ezzel kapcsolatosan kérdést. A 2018-as kulturális örökség ével kapcsolatosan. Na most Hollandiával kapcsolatosan a következőket mondanám. Novemberban a tanács felkérte a bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy ilyen kulturális örökség évre meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogy mik a fő javaslatai a bizottságnak, de azt hiszem, hogy ez egy ideális téma, és a holland elnökség teljes mértékben egyetértene és támogatná egy, a, ezt a kezdeményezést. Ami az Európánát illeti. Nagy öröm számomra ezt hall, azt hallani, hogy mennyien támogatják ezt a projektet. Köszönöm azt is, amit Rojdova asszony mondott, a cseh kormány hozzájárulását illetően az Európeana projekthez. Én jó magam is számos szereplővel tárgyaltam, E, témában, és nagyon sok kollega egyetért velem abban, hogy most már jó lenne az Európa Európeana projekttel egy kicsit tovább menni, előre haladni, és köszönöm a bátorításukat is. Trüppelt asszonynak, Zrobrojevski úrnak szintén köszönöm a javaslataikat. Teljes mértékben egyetértek amikor is ugye az európeana finanszírozásáról kérdeztek. Itt a tagállamok, az Európai Unió is érintve van, én jó magam hozzá fogok ahhoz járulni, hogy sikeres legyen ez a folyamat. Én jó magam nagyon is ragaszkodom ahhoz a gondolathoz, hogy jobban kommunikáljuk az Európeánát, hogy az európai polgárok jobban is megismerjék ezt a projektet, mint ahogy ma azt ismerik. Ez az egész projekt a jövőben is jelentős mértékben tudja majd közvetíteni az unió értékeit. Zrojevski úr a kulturális programokról kérdezett, Brüsszelben, Amsterdamban és más európai fővárosokban lesznek kulturális programok, az elnökség során Amsterdamban is lesz nagyon sok konferenciánk egy olyan épületben, amely nagyon szép, amely nagyon modern, és fel is hívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy jöjjenek el, nézzék meg ezt a kulturális létesítményt. Igen, voltak az utóbbi években nehézségeink a finanszírozás területén, de nagyon jelentős és szép a kulturális örökségünk, és nagyon fontos az örökségünk mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten. Ennyit akartam elmondani, elnök asszony. Remélem, hogy válaszoltam eh, a legtöbb kérdésre, amelyeket feltettek a kollégák. Természetesen tudom, hogy nem válaszoltam minden kérdésre, és azt is tudom, hogy ez a találkozónk csak a kezdete a párbeszédünknek, amely hat hónapig fog folytatódni teljes mértékben. Biztos vagyok abban, hogy az oktatás és a kultúra alap szerepet játszik abban, hogy megőrizzük az európai értékeket, amelyekről olyan sokan beszéltek önök közül is. Talán a kultúrával még inkább, és eh, a kultúra még inkább jelzi azt, hogy mi a közös bennünk, európaiakban. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását, a kérdéseiket, mert ez lehetővé teszi, hogy még inkább finomítsunk a, a különböző témákon, amelyek kell foglalkozunk majd a tanácsülésein és informális találkozókon úgy szintén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves miniszter asszony, köszönöm szépen a kötelezettségvállalásait is, és ezek meg is felelnek a mi szakbizottságunk elvárásainak a kultúra, az oktatás területén. Van egy kis üzenetem itt a végén, amely kapcsolódik a radikalizálódás megelőzése témájához. Itt a parlamenten belül van egy nagyon fontos jelentésünk, amely azzal foglalkozik, hogy a menekült gyermekek és fiatalok hozzáférhessenek az oktatáshoz. Minimális követelményekre van szükség a tagállamaiban ebben a témában. Továbbá fontos egy úgynevezett oktatási folyosót létrehozni, Eh, itt elsősorban a menekült gyermekek és fiatalok számára, akik például a felsőoktatásban szeretnének részt venni, egyetemekre akarnak járni. Ezt távoktatásban is eh, megtehetik két oldalú találkozókra és sor került eh, harmadik országokkal, hogy hogyan lehet megvalósítani mindezt, ami a 2018-as kulturális örökség évet illeti. Én írtam egy levelet Timmermans, Timmermans alelnök úrnak, ön ezt nagyon ismeri ezt a levelet, abban az értelemben, hogy támogatjuk mi is ezt a az évet, ezt a javaslatot, az összes kulturális kezdeményezést, mert úgy gondolom, hogy Európának a szolidáris, kulturális értékeket kell ö, továbbítania, mint üzenetet. Köszönöm szépen. A kérdésére lenne egy válaszom a radikalizálással kapcsolatosan. Forward to the Nagy örömmel várom, hogy a szakbizottság milyen tájékoztatással rendelkezik, és hogyan tudjuk ezen információkat felhasználni a mi általunk hozott lépésekben. Informális ülést szervezünk az digitális, tehát internetes nyitott oktatással kapcsolatban általában ez a felsőoktatásra vonatkoztatandó, de más célokra is, például az egész életen át tartó tanulásra is felhasználható és az idősek oktatására, hogy a Kossza úr feltette kérdésként, de a migránsok és menekültek képzésében is fontos lehet. Nagyon jól tudunk erről, és mindenképpen odafigyelünk majd rá. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig megkérem azok a pontos, hogy pontos legyek, egészségügyi, népjóléti és sport államtitkár urat, Martin van rijn hogy kérje, jöjjön ide a pódiumra. Tehát akkor helyet cserélnek. Köszönöm. And so, dear colleague, we have also only half an hour. Tisztelt kollégák, már csak fél óránk marad ez a nagyon érdekes témával kapcsolatban. Remélem, hogy itt maradnak ezen érdekes miniszteri meghallgatásra. Annyit szeretnék elmondani, hogy itt van az államtitkár, úr. Nagyon érdekes témákkal foglalkozik, ugye ő foglalkozik három témával, az egészségügyel, a népjóléttel és a sporttal is. A holland elnökség Hágában szervez meg egy nagyon fontos találkozót március hónapra, de sajnos ez egybeesik a mi Strasburgi ülésünkkel, és ez egy problémát is jelent számunkra, ugyanis nem fogunk tudni részt venni a hágai konferencián, mert a plenáris ülésen kell lennünk, de a, úgy gondoljuk, hogy a sport és a sportra való nevelés, ez egyfajta életmód. És ezzel kapcsolatosan ugye sok probléma merül fel. A holland elnökség elmondta már, hogy a átláthatóság, az integritás a sportban mennyire fontos. Tehát különösen az utóbbi időkben voltak problémák ezen a területen, és növelni kell a különböző lehetőségeket ezeken a területen, itt elsősorban az átláthatóság területén. Vannak nagy sportesemények, amelyekhez kapcsolódnak az emberi jogok, aztán az, hogy mm, a nagy eseményeket, sporteseményeket hol tartják például, az is fontos dolog. Meg is adom önnek azonnal a szót, nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni, körülbelül 10 perce van, aztán jönnek a kérdések. Köszönöm, elnök, köszönöm elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok. Köszönöm, hogy meghívtak ma, és lehetőséget kapok arra, hogy megosztam önökkel a holnap elnökség prioritásait az fiatalok és a sport körében az ezzel kapcsolatos menetrendünket ismertessem. Azt gondolom, hogy a novemberi párizsi merényletek sokkoltak minket tíz hónappal a Charlie Hebdo támadás után ugyanebben a városban. És itt Brüsszelben is érezzük ennek hatását. Itt az európai demokrácia központjában, amelyben a biztonság kérdése nagyon előtérbe került a komoly fenyegetettségek miatt. Azt gondolom, hogy minnyáinkat aggaszt az ISIS terjedése és a, szélsőség, a szélsőségesek terjedése. Ez a mi életmódunkat is veszélyezteti. Mindent meg kell tennünk, hogy ezen túlkapások ellen fellépjünk. Nagyon sok kezdeményezés már született európai szinten azért, hogy ezen sürgős problémákra megoldást találjunk de hosszú távú megoldásra is szükség van. Itt a kulcs szó, úgy gondoljuk, a megelőzés. Az biztonságra és az igazságoságra szükség van ahhoz, hogy a merényleteket elkerülhessük, ahhoz, hogy a szélsőséges merényleteket el lehessen kerülni, és közben nekünk egy lépés előnyben kell lennünk, hiszen a radikalizációt kell megelőznünk. A radikalizáció, vagy talán a szélsőséges erőszak megelőzése minnyájunkat érint, és minden menetrendnek a legfontosabb kérdése. A közelmúltbeli események kiemelik, hogy sürgős szükség van arra, hogy jobb legyen az együttműködés a tagállamok között, nem csak a biztonságpolitika, a hírközlés és az igazságszolgáltatás területén, hanem az emberek, különösen a fiatalok bevonása és a radikalizáció gyakran már nagyon fiatalkorban elindul. A holland elnökség szeretné a radikalizáció megelőzését úgy elérni, hogy mindnek megfelelő figyelmet lehessen felhívni ezen kérdésekre. A radikalizáció, amely erőszakos szélsőségességhez vezethet, olyan probléma, amely minden kulturális háttérből jövő fiatalnál felmerülhet. Ahogy a tanács és a bizottság közös jelentéséből is olvasható, a az európai együttműködés megújított keretéről a fiatalokkal kapcsolatban ágazaton átnyúló megközelítésre van szükség. Azt gondolom, hogy egy közösségre van szükség ahhoz, hogy egy gyereket felneveljünk, ahogy ezt Clinton asszony mondta, de a közösségre azért is szükség van, hogy megelőzhessük azt, hogy a fiatalok radikalizálódjanak. És ezért nagyon fontos, hogy a közösség szoros kapcsolatban legyen a fiatalokkal, és hogy a fiatalok úgy érezzék, hogy egy közösség részét képezik. A luxemburgi elnökség során megállapodtunk arról, hogy milyen fontos a fiatalokkal való együttműködés. A fiatal szociális munkások jelenléte az egyes területeken, városrészekben nagyon fontos a kapcsolatok kialakításában és abban, hogy a fiatalok identitására hatással lehessenek. A munka, a sport, az önkéntes munka, a kulturális tevékenységek módjai lehetnek annak, hogy elérjük a fiatalokat. A fiatalokra vonatkozó politikai eszközök valóban egyébként elérhetetlen fiatalokhoz is utat nyithatnak, a fiatalokkal foglalkozók internetes és más módszerekkel is megpróbálják elérni a fiatalokat. Az internetes kapcsolatfelvétel nagyon fontos, és fontos, hogy a veszélyes, veszélyeztetett helyzetben lévő fiatalokat így is el lehessen érni. Hogyha fiatalokkal foglalkozó munkások kapcsolatban vannak a fiatalokkal, ez az identitásokra is kihathat, és ez nagyon fontos abban, hogy megelőzhessük a radikalizációt. A fiataloknak, hogyha nincsen életcéljuk, hogyha úgy érzik, hogy nem tartoznak sehova, akkor jobban kivannak szolgáltatva a szélsőséges gondolatoknak. Nagyon fontos az ágazaton átnyúló integrált megközelítés ebben. Az együttműködés az iskolák, a családok, az templomok és egyházak között rendkívül fontos. Nemrég tartottunk egy ülést arról, hogy ágazaton átnyúló megközelítésre van szükség a fiatalokra vonatkozó politikában, és ezzel kapcsolatban sikerült megállapodnunk. Az elnökségünk során szeretnénk tovább lépni, és felmérni a lehetőségeit annak, hogy hogyan lehetne a bevált gyakorlatokat jobban terjeszteni. Külön odafigyelünk majd a polgárság terjesztésével kapcsolatos nyilatkozatra, a diszkrimináció mentességre az oktatásügyben. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot 2015. március 17-én írták el az illetékes miniszterek. Ez a nyilatkozat az alapja azon ágazaton átnyúló megkülözítésnek és iránymutatásnak, amely arra vonatkozik, hogy európai szinten hogyan lehet az együttműködéssel megelőzni a fiatalok radikalizációját. Amikor először találkoztam európai kollégáimmal, azt láttam, hogy nagyon sok bevágyakorlat létezik, és nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek a tagállamok, ezt meg kell osztani. Európa jövője a tét, ezt mindjárt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy miért küzdünk. Az erőszakos szélsőségesség elleni fellépésnél többre van szükség. Munka, oktatás, biztonság, fiatalokra vonatkozó politika, ezek nagyon fontosak, de fontos, hogy együttműködjünk önökkel és az összes érintett félel együttműködünk azért, hogy a szélsőséges, erőszakos szélsőségesek ellen hogyan lehet egyértelműben fellépni. Prioritásunk a fiatalok radikalizáció elleni küzdelem, és az erre vonatkozó tanácsi következtetéseket próbáljuk elfogadni. Május 30-án az illentékes miniszterek tanácsán a fiatalokkal foglalkozó politikával foglalkozunk a, azon konferencián, amelyet szoros együttműködésben szervezünk meg a Maastrichti Egyetemmel Maastrichtban február 17-én. És lenne néhány megjegyzésem a strukturális párbeszéddel kapcsolatban is. Mint már mondtam, rendkívül fontos, hogy a fiatalok a közösség részének érezzék magukat, és el kell, hogy mondjam, hogy ez minden fiatalra igaz. És ezért fontos, hogy a politikusok ezen fiatalokkal szoros kapcsolatban legyenek. A holland elnökség úgy gondolja, hogy a struktúrált párbeszéd fontos része a bottom-up megközelítésének abban, hogy a fiatalokkal kapcsolatot alakítsunk ki. Fontos eszköze annak, hogy a valós életről tájékozódhassunk. Az EU strukturális párbeszéd keretein belül a fiatalok körében az új EU elnökségi trió Hollandia, Szlovákia és Málta az általános tematikus prioritásokat fogja kiadolgozni a következő másfél évre, 2016. januárjától 2017. júniusáig. Az általános téma az lesz, hogy lehetővé kell menni minden fiatal számára, hogy a sokszínű, összekapcsolt, befogadó Európában vegyenek részt. Ready for Life, Ready for Society. Ezen másfél év alatt a témát a strukturális párbeszéd keretein belül fogunk fogjuk megbeszélni az EU ifjúsági konferenciáin. Ennek a fő eseménye a holland elnökség alatt az EU fiatalok konferenciája Amsterdamban lesz április 5 és 7-e között. Elnök asszony, most a sport témájára szeretnék rátérni. Először is a bundázás témájában szeretnék néhány mondatot elmondani. Az Európa Tanács Bunda elleni megállapodásán írja alá az Európai Unió. Sajnos ezzel kapcsolatban nem sikerült a tagállamoknak megállapodniuk a lett és a luxemburgi elnökség során. A mi elnökségünk próbálja felmérni, hogy a javaslatokat hogyan lehet továbbvinni a tanács szintjén. A holland elnökség terve, hogy az Európa Tanácssal és az illetékes tagállamokkal megkönnyítse az EU aláírását vagy ratifikálását ezen nagyon fontos megállapodásnak. A 2014-17-es munkaterv a sport területén és az ezzel kapcsolatos garanciák vállalása a túlkapások ellen nagyon fontos, és az Önök szakbizottsága és az Európai Parlament nagyon fontos szerepet vállal ebben, és köszönet az eddig végzett munkájukért. Önök is tudják, hogy a sport nagyon sok pozitív értéket képvisel öröm, büszkeség, teljesítmény, és nagyon fontos szerepe van ennek az egészségben és a jólétben. És éppen ezért a fedhetetlenség, az átláthatóság, átláthatóság és a jó kormányzás nagyon fontos a sport területén. Támogatjuk a sport mozgalmát, és azt, hogy a fair play tapasztalatát lehessen terjeszteni a jó kormányzás, a fedhetetlenség és az átláthatóság rendkívül fontos értékek. Örülünk annak, hogy Thomas Bach elnöksége az IOC eh, élén eh, új lendületet adott ennek a mozgalomnak. A 2020-as eh, olimpiai játékok szervezése mindenképpen forduló pont és erre szükség is van. Nagyon fontos értékeket képviselnek az általunk demokratikus tagállamok által képviselt értékek terjesztésében a fedhetetlenség, az átláthatóság és a jó kormányzás általában a sportban és leginkább a főbb sportágakban nagyon fontos. A fő sportesemények az állami, privát együttműködés fontos eseményei, és közben a nemzeti és helyi önkormányzatok és politikai döntéshozók közötti együttműködés eseménye is. A holland elnökség politikai állásfoglalást szeretne a sportban kialakított fedhetetlenség témájában elfogadtatni. Tanácsi következtetéseket készítünk elő a, mi, a legfőbb sporteseményekkel kapcsolatos kérdésben, és ami a szakértői csoportokat illeti a jókormányzás a sportterületén témájában, a tanácsi következtetésekre próbálnak hagyatkozni, amennyiben ez esedékes. Tisztelt elnök asszony, a, dopola, a dopingolás szintén nagyon komoly fenyegetés a sportterületén. A közelmúltban komoly dopingolási botrányok voltak a kerékpározás és más sportágokban is. Ami a dopingolás elleni küzdelmet illeti, nagyon fontos, hogy az EU egyértelműen fogalmazzon. A holland elnökség koordinált EU állásfoglalást készít a vadában és az EU Tanácsban folytatott munkával kapcsolatban. A vada ülésén 2016 eh, májusában ott lesz a három Európai Uniós képviselő. A VADA főszerepe, hogy az új Európai Uniós adatvédelmi szabályozást ne akadályozza a dopingolás elleni munkát nemzetközi szinten. Konferenciát szervezünk az érintett felekkel, a dopingolással kapcsolatos fenyegetésekről és a figyelemfelkeltésről az új EU adatvédelmi szabályozások fényében. Az Európai Bizottsággal közösen a sportfórumot és a Digi Sport ülést március 9 és 10-ére tervezzük. Az Európai Uniós Sportfórumot Hágában, Hollandiában tartjuk. Ezen fórumot az Európai Bizottság szervezi, és a bizottság megígérte, hogy az Európai Parlament képviselőit is meghívják. Csak azért mondtam, hogy nehogy félreértés legyen. Március 11-én az EU Sport Fórum után a sport tanács május 21-én esedékes. A struktúrás párbeszéd a sportban érintettek tekintetében ugyanezen napon kerül megszervezésre Brüsszelben. Végül pedig egy dopingolás elleni konferenciát június 15-én fogjuk Amsterdamban megszervezni. A végső üzenetem az, hogy a sport öröm, de csak akkor, hogyha tisztességesen játszuk. Ez igaz az atlétikára, de ugyanúgy igaz a sportszervezetek vezetőire és vezetőségére. A fedhetetlenség, az átláthatóság és a jókormányzás a sport örömét adhatja vissza a társadalmaknak. Köszönöm elnök asszony a figyelmüket. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr, köszönöm a bevezetőjét, nagyon precíz volt számos témában, nagyon és számítunk erre a precizitásra a holland elnökség során. Nagyon fontos, ahogy említette, az integráció és a fiatalok bevonása ezekbe a folyamatokba, hogy érezzék azt, hogy tartoznak valahová. Ezek a politikai nyilatkozatok nagyon fontosak, és mindenkit érdekelnek, az integritásról például. Aztán ott van egy másik kérdés, nevezetesen, hogy a bundázással kapcsolatos konvenció az EU is aláírja mm, minél hamarabb. Ez egy mm, jó dolog lenne, és mindenképpen ezt a kezdeményezést tovább kell vinni. Aztán ott van a doping ellenes fellépés, a múlt héten Strasbourgban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és nagyon sajnáljuk azt, hogy márciusban nem tudott lenni a parlament a találkozón Hágában, mert tehát ez egybeesik a plenáris üléssel. Most akkor kezdjük a kérdéseket. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm, köszönöm szépen, miniszter úr. Természetesen nagyon közel áll hozzám a sport kérdése, és ami a doping problémát illeti, ez, ez is nagyon fontos számomra. Nagyon jó, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, azonban azt is el kell mondani, hogy a parlament létezése óta először van egy csoportunk kimondottan, amely a sporttal foglalkozik. Én sok mindenről szeretnék beszélni, nem csak a sportról, például az integrációról, a migránsok integrálásáról. Már volt találkozunk, és egy fiatal afgán migránssal beszéltünk is, aki úgy érezte magát, hogy őt elfogadják, elfogadja az adott társadalom. Az elkövetkezendő években ez nagyon fontos téma lesz. A sport, mint érték, és itt a tisztességes sportról van szó, a fair sportról van szó. Ugye itt nem most nem a FIFA-ról, az UEFA-ról van szó, az elnök választásokról ezekben az intézményekben. Persze mindez nagyon érdekes, mert látjuk azt, hogy a rossz tapasztalatok, a rossz gyakorlat is válhat jóvá egy idő után. De Európában a sport az nem csak az érzelmekre hat, hanem egy nagyon fontos gazdasági tényező is. Az én ö, hazámban kézilabda bajnokságban jelenleg, és nagyon ö, sok a turista, nagyon sok a lengyel látogató akik részt vesznek ebben a sportéletben. Nagyon sokat tanulhatunk a sport által egymástól. Köszönöm szépen, rövid leszek, mert szalad az idő. Szeretnék visszatérni a fiatalok kérdésére és a radikalizáció, illetve ennek megelőzésének a kérdésére. Csak egy példát szeretnék elmondani Németországból. egy olyan szeméről van szó, aki fiatalokkal dolgozik, mint pszichológus Németországban, annak érdekében, hogy ne radikalizálódjanak ezek a személyek. Természetesen ezeket a kezdeményezéseket mindannyian támogatjuk, és jó lenne, hogyha megnézhetnénk, a jó gyakorlatokat különböző tagállamokban, és akkor tanulhatnánk egymástól, és megnézhetnénk, hogy az elmúlt években mégis mit értünk el annak érdekében, hogy a fiatalok ne csatlakozzanak a dzsihádhoz. Bocskarasszony, zalelnökünk parancsoljon. A az Európai Unió 2013-15-ös évi ifjúsági stratégia értékeléséről fogok jelentéstervezetet bemutatni február végén így elsősorban én is az ifjúsági témával kapcsolatosan szeretnék szólni. Nagyon örülök annak, és nagyra értékelem, hogy fontos prioritása a holland elnökségnek is az ifjúsági téma, és az, hogy ez a társadalmi réteg kiemelt hangsúlyt kap az önök politikájában. Nagyon fontos szerintem is a fiatalok oktatáshoz, felsőoktatáshoz és képzéshez való hozzáférése, a munkalehetőségek kiszélesítése és a szakmai perspektívák biztosítása és külön örültem, amikor miniszter úr hangsúlyozta, hogy a helyi közösségeknek ebben milyen fontos szerepe van, illetve hogy a család, közösség és templom és iskola közösen kell, hogy megoldja ezeket a feladatokat, és közösen kell, hogy formálja az identitástudatukat a fiataloknak, illetve megakadályozza a radikalizálódásukat. Én is ezt az aspektust szerettem volna említeni, hogy a helyi közösségek, a helyi regionális szintek, intézmények milyen fontosak ebben a kérdésben. És különösen fontos ez az ősonos kisebbségek nyelvi és identitásbeli jogainban, illetve fejlesztésében, és remélem, hogy a pozitív jövőképük ezeknek a kisebbségi közösségeknek is fejlődni tud. Tehát nem csak az újonnan Európába beköltözött migránsok közösségéről kell beszélnünk, hanem nagyon fontos, hogy ezeket a már itt lévő kultúrákat és közösségeket is támogassuk a nyelvi és kulturális sokszínűség jegyében. A kérdéseim a következők lennének milyen új ötletei vannak a holland elnökségnek az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében, illetve hogy gondolja ön a sport eszközeivel hogyan lehetne javítani a fiatalok helyzetét? Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Ezzel pedig visszaadom a szót, kedves miniszter úr, válaszoljon legyen kedves a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Venta úrnak válaszolnék. Köszönetet mondok, hogy létezik egy ilyen kezdeményezés a parlamentben, a sportcsoport. A tanács is megvitatta ezt a kérdést november 23-án, 24-én. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és a tagállamok számára is egy jó tapasztalat, egy jó gyakorlat nevezetesen, hogy hogyan lehet bevonni a migránsokat is a sporttal a szociális folyamatokba. Hollandia, a holland elnökség értékelni fogja a különböző létező kezdeményezéseket annak érdekében, hogy tovább vigye a már megindított folyamatokat. Azt hiszem, ugye említették ezt az afrikai fiatalembert, aki azt mondta, hogy a sport az nem csak a kultúra, kulturális érték, hanem az, a, a sport hozzájárul ahhoz, hogy a jó létét is biztosítsa az egészségéhez is hozzá tartozik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a sport egy nagyon fontos, integratív terület. Trüppel asszonynak azt válaszolnám, hogy köszönöm, amit elmondott az adott könyvvel kapcsolatosan. Megígérem, hogy el fogom olvasni ezt a könyvet, az integráció témájában, az integratív megközelítés témájában elmondhatom, hogy nagyon nehéz egy olyan politikát gyakorolni, amely ezt az integrációs folyamatot figyelembe veszi, akár nemzeti, akár nemzetközi szinten. Nagyon-nagyon bátornak kell lennünk ehhez, de megéri, lehet, hogy az integráció terén nem tudunk döntő szerepet játszani, de mindenképpen egy olyan megközelítése van szükség, amelynek az eredményei pozitívak lehetnek. Éppen ezért minden tagállamunk nemzeti szinten is foglalkozik ezekkel a témákkal, és nagyon fontos a legjobb tapasztalatokat kicserélni. Uh, Mrs. Boxer, thank you for... Ocskor asszonynak elmondhatom, hogy köszönöm, hogy támogatja a holland elnökség prioritásait. A, a már, meg, már létező közösségek számára is fontos megőrizni, megerősíteni a kulturális értékeket. Európában nem csak egyfajta kultúra létezik, nagyon sok érték létezik, nagyon sok közösség létezik, és nagyon fontos, amire rámutatott, és ezt tovább kell vinni. Ami a fiatalokkal kapcsolatos foglalkozási problémákat illeti, a munkanélküliséget, azt hiszem, hogy az integratív megközelítésnek ez is része. A oktatásügyi miniszterek, az ifjúsági miniszterek foglalkoznak a munkanélküliség és a foglalkoztatás kérdéseivel. Köszönöm szépen, hogy ezt a témát is felvetette, és tovább fogjuk vinni ezt a témát. Köszönöm szépen, eh, miniszter úr! Nagyon érdekes volt mindaz, amit elmondott. Annak fényében, amit a kollégák elmondtak, és annak ami, a fényében, amit ön elmondott a Párizsi nyilatkozat fényében is, nagyon fontos az, hogy eljött ide, köszönöm szépen önnek, és természetesen lesz még alkalmunk találkozni önnel is, és Navracsis biztos úrral is. Valószínűleg a bizottságnak lesznek új kezdeményezései is, holisztikus megközelítésben meg kell nézni, hogy mit lehet tenni a sport által, az oktatásban, milyen kezdeményezésekre lehet számítani. Természetesen a politikai kötelezettségvállalás is nagyon fontos. Ezek a kérdések nem szabad, hogy marginálisá váljanak, és a holland soros elnökségnek nagyon fontos a szerepe önnek is, és az oktatásügyi miniszterasszonynak is. Éppen ezért még egyszer köszönetet mondok, még lesz alkalmunk találkozni, és eleve március 10-én találkozni fogunk. Köszönöm szépen! Just the last uh, information. Allora, first of lenne még egy információnk. A következő ülésünk 2016. február 17-én lesz 9-től 12 óra 30-ig. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, őszintén köszönöm. Most pedig kérem, hogy mindenki gyorsan hagyja el a termet, aki nem érintett, mert egy kis, kis késésben vagyunk. Most a koordinátorok ülése következik, zárt ülésről van szó. Tehát kérem, hogy aki nem ide tart,